Kedves kollégák, azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendünket. Mint látják, módosítottuk a naptárat azért, hogy az azt kívánó képviselők, remélem többség, részt vehessen a közös meghallgatáson a Líve bizottsággal a romák helyzetéről. Mielőtt erről tovább beszélünk, Őri úr kért szót, és ezért meg is adom neki. Én szeretnék egy kicsit többet hallani, hogy hogy is történt ez a, ez a módosítás, hisz a koordinátori értekezleten még a múlt héten nem beszéltünk erről. Én értem a, a, az indokokat, egyébként számos más esetben előfordul az, hogy párhuzamosan vannak rendezvények és pendlizünk innen-onnan, de azt gondolom, hogy egy ilyen döntés előtt, vagy hogy megváltoztatni a menetrendet, csökkenteni egyes képviselők lehetőségét a jelentésük vitájáról szóló, a jelentésükről szóló vitában. Ez minimum egy olyan kérdés, amit legalább az alelnökökkel és a koordinátorokkal meg kellett volna beszélni. Én nem tudok róla, hogy engem bárki megkeresett volna ebben az ügyben. Elnézést kérek, mert nem hallottam az elejét a hozzászállásnak, nem tudom, hogy mire utal. A napirend változtatása a probléma? oktatásról beszélek. C'est, euh, Nem, erről ne nyissunk vitát. Tomás Mann úr kap szót, mert őt érinti az első napi rendi pont, utána pedig folytatjuk a munkát. A napi rend ugye, a szakbizottságnak a ö, szavazatunk szerint az elnök döntésén múlik, és ö, információt kaptak, amint a döntés megtörtént. És nem szoktuk ö, meghatározni a napi rendet, koordinátorok ülésén. Nem szokás őrül, eléggé ismeri az üléseket, rendszeresen részt vesz ahhoz, hogy tudja, hogy soha nem vitattuk meg a napi rendet. A titkárság dolga ezt összeállítani a raportőrökkel és azon képviselőkkel, akik felszólalnak a napi rend pontjának függvényében megadom a szót az alelnöknek, és utána lezárjuk a vitát. Thomas Mann. Tisztelt elnök asszony, igazából én igazából a napirend kapcsán őri kollégámat szeretném ö, támogatni. 15 óráról 14 óra tettük át az ülésünket, és ö, emiatt ö, sokan meglepődtek, nem tudtak eljönni ide, későn tudták ezt meg. A második pont meg engem érint. A rendben az volt, hogy 15 14.10-től 14.30-ig lenne az én pontom, és azt láttam, hogy az én időszakom csökkent, tehát csökkent az idő arra, hogy vitázzunk, ezen kívül teljesen megváltozott a napirend kezdete is. Vannak olyanok, akik nem tudnak itt lenni, csak hárman tudnak ideérni, őket is meglepte ez, és mire ideérnek addigra például két téma már le is megy. Tudjuk, hogy nagyon fontos a közös vita majd a romákról. Tényleg tudom, hogy miről van szó a romák kapcsán, nekem vannak ismerősem, akik roma származásúak, de az, hogy hamarabb kezdjük, hamarabb kezdjük az ülést, az teljesen elfogadhatatlan, és teljes mértékben csatlakozom a tiltakozáshoz. Köszönöm szépen, alelnök úr, tényleg szokatlan helyzet, de azt hiszem, hogy az európai helyzet sok aspektusból rendkívüli azok a körülmények között, amely, azok a körülmények, amelyek között a parlamentnek véleményt kell mondania, okos adaptációs módot tett szükségesé. Köszönöm szépen a megértését, annál is inkább, mivel úgy gondolom, hogy a kollégák többsége számára az, hogy ö, ott lehet a négy biztossal, Andor biztossal, aki a témánkkal foglalkozik, ö, fontos dolog. Márpedig ez azután következett be, hogy a koordinátorok összeültek, és amint döntő bíráskodni kellett, és megszületett a döntés, e-mailben kaptak értesítést. Tehát senkit sem ér ez a döntés váratlan. Be is rekeztem a vitát erről a pontról. Kérem, nem, nem. A pontot befejeztük, a frakció már kapott szót, elmondta, hogy mi a probléma, nem fogjuk 15 óráig ö, felfüggeszteni a munkát. Hogyha erre kíván visszatérni, akkor a következő koordinátori ülésen fogunk fizetni. Őr úr, kérem, mondjon le a szóról. Nos, ami a rendes eljárás illeti, Szárkás úr összefoglalhatná a tanácskozás a tanácsal az egységes vezetői engedélyre Szárkás úr a holnap ülésen fog beszámolni erről a szavazás után. A napi rendet ezen elfogadtuk, és az elnök közleményei következnek. Szeretném üdvözölni köztünk Ildikó Gál, Pel, Pelcné Gál Ildikót, Győri Enikő helyett szeretnék emlékeztetni rá, hogy a szokás szerint streamingelik az ülésünket. Szeretném azt is elmondani, hogy a képviselők megtalálják a dossziéjükben a titkárság által készített dokumentumot. Ez egy áttekintés a 2001-es tervekről, a költségvetésről, azon intézményeknél, ügynökségekről, amelyekkel mi foglalkozunk. Szintén megtalálják azt a közleményt, amit a titkárság készített, egy lista a egyes frakciók kérésére, amely lehetővé teszi, hogy a meghatározásokat megismerjük. Ez a közlemény angolul áll rendelkezésre. Szeretném jelezni, hogy a munkacsoport a szociális kérdésekről, amely összeült szeptember 24-én, átadta a állandó képviselők bizottságának a foglalkoztatás ügyi ö, iránymutatást, amit Őri Csaba vezetésével a munkacsoport összeállított prioritást. Azt hiszem, hogy a bizottság számára ez nagyon fontos szakasz, fontos lépés, így tudjuk befolyásolni a tanács munkáját, az reméltatás elfogadását. Remélem, hogy a munkacsoport beszámolóját elfogadja a korper, majd az EBSCO tanács. Ezzel kapcsolatban kér raportőrként szót, szót Őri úr. Nem ezzel kapcsolatban van egy másik ügyrendi előterjesztés. Akkor nem adok meg, nem adom meg a szót. A négyes ponttal kapcsolatban pedig, de lehetséges. Nem, nem lehetséges. Egy ügyrendi előterjesztése. I have already taken a point of order by Mr. Ö, Őri úrtól egy ö, ügy ö, rendi kérdésmel foglalkoztam, és ö, nem ö, szeretném, hogyha ez szokássá válna ebben a szakbizottságban. Rendben? Köszönöm. 4. Négyes font, demográfiai kihívás és nemzedékek közötti szolidaritás, melem Thomas Mann, raportőr kap szót a 22 kompromisszumos módosításról. Thomas Mann úr szó. Tisztelt elnök asszony, kicsit nehéz lesz ilyenfajta körülmények között ülésezni, hogyha a legerősebb frakció koordinátora sem kapja meg a szót. Ezt szeretném kiemelni, utaltam arra már, hogy nagyon nehéz így tanácskoznunk, kevesebb időbb van arra, hogy foglalkozzak a témával, és hogyha másképp nem megy, akkor írásban kell majd ismételten foglalkozni ezzel a témával. De most térjünk rá a jelentésemre. 53 módosító érkezett, a Nőjogi Szakbizottság módosításait teljesében átvettem, az ECON szakbizottság módosítóival kapcsolatban nem kell szavaznunk, de ezeket is majd, még nem szavaztak, de majd e, e, ezt is el fogják fogadni. Tegnap 20 kompromisszum jött létre a frakciók között, ennek kapcsán szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik, akik hajlandóak voltak a kompromisszumra, sokukkal telefonáltam. Voltak olyan módosítók, amelyeket teljes mértékben átvettük, volt, ahol csak egy rövidebb megfogalmazást alkalmaztunk. Ami az EPP-t illeti, itt a benyújtott 74 módosítóból mindegyik megvan, volt amelyiket visszavontak vagy módosítottak, az ALDE-től 50-et kaptam, ennek egy részét tudtam elfogadni, 23-at. Volt egy módosítás a idősebb diszkriminációját illetően, ezzel kapcsolatban már nagyon sokat beszéltünk, és arról volt szó módosítóban, hogy ezt azonnal hajtsák végre, az idősek elleni diszkriminációt célzó intézkedéseket ezt azért nem fogadtam el, mert, mert nagyon-nagyon sokszor ezt már e, e, hangoztattuk. A szocialistáktól 58 módosítót kaptam, 39-et tudtam elfogadni, és 8-ból lett kompromisszum. Köztex asszonynal is számos módosítóban meg tudtunk egyezni, azonban a 133-as módosítót szeretnénk törölni, itt utaltam ennek kapcsán, hogy lesznek olyan ösztönzések az á, a munkavállalók számára, a 60 évnél idősebb munkavállalók számára, hogyha szeretnének részt venni a munkaerőpiacon, akkor azt megtessék. Van, aki azt mondja, hogy ez nem elegendő. Én, van, aki szeretne tovább maradni a munkahelyén, és eh, itt is foglalkoznunk ennek kapcsán a rugalmasság kérdésével eh, François, te azt mondtad, hogy a nyugdíjba lépés korhatárát ellenőrizni kell minden egyes ágazatban. Ez szerintem túlságosan sok lenne, ezt a szociális partnerekre kell hagyni, majd nekik kell megtalálni a szabályozást, hiszen különböző a nyugdíjba lépés korhatára a tagállamokban, ezt láthattuk például Franciaországban, Strasbourgban is, Különböző vívmányok vannak a tagállamokban, és ebben nem lenne szabad beavatkoznunk. Rovana Plan esetében a szociáldemokraták esetében a román eh, kollégánál a 126-os, 129-es módosításokkal van a problémám. Itt a korai nyugdíjazás eh, megszüntetéséről van szó. Szerintem eh, nem szabad ezzel annyira foglalkoznunk. Azt láthattuk, hogy nálunk bevezették ezt a korai nyugdíjazást, és ennek az lett az eredménye, hogy munkavállalók kikerültek a vállalatokból, de újak, fiatalok sem kerültek a helyükre, tehát ezért a korai nyugdíjazást nem lenne szabad támogatni. Persze, hogyha valaki hamarabb szeretne nyugdíjba menni, akkor ezt megteheti, erre lehetőséget kell teremteni, azonban arra, hogy erre pénzügyi támogatást adjunk, az nem megy. Én nem támogatom az államilag finanszírozott korai nyugdíjazást. Rapti asszony a Görög Görögországból, a szociáldemokraták részéről ő a fiatalokat illetően, a fiatalok garanciáját illetően 6 hónapról 4 hónapra szerette volna csökkenteni. Négy hónap után, ha valaki munkanélküli és fiatal, meg kell neki adni a lehetőséget arra, hogy valamilyen fajta oktatásban részesülhessen, vagy valamilyen fajta átképzésben részesülhessen. Ennek meg kell történnie állami szinten, illetve a vállalatok szintjén is, tehát az ő részükről is kell a támogatás. 44 módosító érkezett a GOE részéről, ezek közül néhányat el tudtam fogadni, például Gabriele Cimár összes indítványát el tudtam fogadni. Hőrik kollega módosítójából lett a G kompromisszum, Higgins úr módosítója tekintetében sok mindent követelt, én nem tudtam ezeket támogatni, például azt, amit a demográfiai változásról írt, a család, a társadalom építőköve a társadalomnak, én ezt eh, így látom, ezért mindenképpen meg kell védeni a családokat. Költségvetési konszolidációt eh, kell elérni, én ezt mondtam, viszont ő ezt nem támogatta volna, és a munkahely csökkentését, illetően különbözőek az álláspontok, én a rugalmasságot szeretném. Nem hiszem, hogy az egységesség az eh, működne itt. A zöldek módosítóiból 22-ből 20-at elfogadtam, 18-ból pedig kompromisszum lett. Egyetlen egy problémám volt a Cornelison módosítóval. Itt azt mondta, hogy európai fiatalokra vonatkozó garanciára van szükség, de ugyanakkor várni kell azt is, hogy a fiatalok is törekedjenek arra, hogy valami történjen. Tehát nem lehet azt várni, majd az ölükbe hullanak a különböző támogató programok. Tehát én is szeretném ezt, ezért az ő által kért módosítást, de nem tudom támogatni, itt törlést szeretett volna elérni. Volt még egy keretirányelvre utaló javaslat is, itt is különbözőek az álláspontunk, a minimál bérről, illetve minimál jövedelemről. Így itt ennél az ide vonatkozó módosítónál részenkénti szavazást kértem. Milán kollégámnál a módosítókból kettő módosítója kompromisszum lett. Egy problémám volt csak, azt láthatjuk, hogy nagyon gyakran sokan rövid ideig vannak foglalkoztatva nem biztonságos munkahelyeken, ezért támogatni tudom azt, hogy legyen magas szintű, megfelelő gyermekellátás. 27 kompromisszumos módosító született, 80 ot támogatni tudtam. Tehát még egyszer szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó volt a munka, amit együtt elvégeztünk, és mivel kevés az időm, itt be is fejezem. Merci beaucoup. Köszönöm szépen az előadónak, Castex asszonynak, majd Lin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Mann úrnak az együttműködési szellemért. a jelentést illetően és a kompromisszum találás terén. Nagyon sok területen sikerült konszenzusra jutni. Ezért köszönetet mondok. Az együttműködésünket két szóbeli módosítással szeretném lezárni. Mindkettőnket érint ez a kompromisszumos módosítás. Az egyik az L, az élethosszig tartó képzésről. Jó lenne, hogyha az only helyett specialit írnánk, akkor, amikor a szakmai képzésről, a képzésről van szó, és hogyha egyetértés van, akkor ezt a szóbeli módos kompromisszumot eljutatom neki írásban. A második, amit javaslok, ez az N kompromisszumra vonatkozik, achieving full employment uh, among the population aged over 50, tehát az 50-en felüli lakosságról van szó, itt két egymásnak ellentmondó dolgot mondtunk a tizedik oldalon, a teljes foglalkoztatás és az 55 százalékos arányú foglalkoztatás. Ez látható, hogy ez ellentmondásban van egymással ez a két dolog. Éppen ezért azt javaslom, hogy a, az achieving helyett azt írjuk, hogy aiming, tehát ez mint cél, minim, a minimum 55%-os foglalkoztatást érjünk el 50 év fölött. Hogyha önök egyetértenek ezzel a szóbeli módosítással, akkor ezt átadom Andornak írásban. Ami a többi kompromisszumos módosítást illeti, az SD frakció ezekben közvetlenül nem érintett. Ezek közül nagyon sokkal egyetértünk, és meg is fogjuk szavazni. Ennek ellenére még mindig van eh, olyan, ahol nem sikerült a nézetkülönbséget csökkenteni, pedig minden erőfeszítést megtettünk. Például a eh, jogáltal biztosított eh, nyugdíjba vonulási kor, ezek a kompromisszumos módosítások, amelyeket más frakciókkal kötött, ezek számunkra nem felelnek meg. Vannak olyanok, mint például a G, vagy az, bocsánat, a J, hogyha megosztott szavazás vagyis részenkéti szavazásba beleegyeznek, akkor rendben van részünkről. De egyébként ezt a kompromisszumot nem támogatjuk, Hogyha lesz részenkénti szavazás, akkor egy részét ennek megszavazzuk a jének, de ha nem, akkor nem fogunk szavazni, mert nem fogjuk őket megszavazni, mert úgy érzem, hogy mindent el akarunk itt mondani, de néha éppen az ellenkezőjét mondjuk el annak, amit szeretnénk. Egyébként megszavazzuk a jelentést, még akkor is, hogyha néhány pontot illetően mi másképpen fogunk szavazni. Elnök Linn asszony, majd Bauer asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm az ezzel kapcsolatos munkát. Én az ALDE frakció nevében voltam árnyék jelentéstevő, és tudom, hogy milyen hatalmas munkát végeztek, és eh, ha csak annyi képviselővel kellett beszélniük, mint nekem, akkor már tudom, hogy ez milyen hihetetlen munka volt. A legtöbb kompromisszummal egyetértettek, de azért van egy-két dolog, amivel nem értünk egyet, főként az diszkrimináció ellenes kérdések a 69-es pont a jelentésben, amely a diszkrimináció mentességi irányelvet kérte a plenárison. Egyébként az irányelv tervezet is ezt már megtette, úgyhogy én azt gondolom, hogy az említett irányelvre nincsen szükség, ismeri a, az én véleményemet, bár nem minden tagállamot érint, de ez nem számít. Én az eredeti 13-as bekezdést támogatom, és azt javaslom, hogy az erre vonatkozó kompromisszum ellen szavazzunk, mert az eredeti sokkal jobb, mint a kompromisszum. Ami az N kompromisszumot illeti, ez nem igazán támogatom, de még, még mindig úgy gondolom, hogy ha a szolgálatok egyetérnek, akkor az én 120-as módosításomat lehetne itt elővenni. Egyébként a titkárság meg is nézi, hogy a 120-ast meg lehetne szavazni még külön az N kompromisszum mellett. Ez a különböző nyugdíjba vonulási életkorokkal foglalkozik, amikor valaki saját jószántából kíván nyugdíjba menni. Ez nincs benne az enben, és mivel az én módosításom nem szerepel a kompromisszumban, ezért a 120-asat pluszban megszavazhatnánk. A B kompromisszum, azt javaslom, hogy ellene szavazzunk, arról van szó csak, hogy ki, ki neveli fel a gyereket, ez nem a mi kompetenciánk. Tudom, hogy milyen érzelmek vannak e mögött, de úgy érzem, hogy ez nem a mi kompetenciánkba tartozik, hogy arról beszéljünk, hogy itt ebben az összefüggésben ki neveli fel a gyerekeket. C, ez sem a mi kompetenciánk, és így azt javaslom, hogy az én frakcióm ellene szavazzon. 175-ös. Nem tudom, hogy itt van-e az a személy, aki ezt eh, előterjeszte, Nielsen kollega. Nem tudom, hogy itt van-e, de szeretném tudni, hogy mit ért ez alatt eh, a család Family with Reconciliation, nem értem ezt a szót, hogy reconciliation angolul, nagyon hasznos lenne, hogyha tudnám, hogy ezt a békéltetést, vagy mit értenek ez alatt, reconciliation, szeretném tudni, hogyha valaki ezt nekem megmondaná, hogy mit értenek itt, ez alatt. Értem, hogy milyen érzelmek vannak e mögött, hogy ne csak család legyen, hanem ne csak a családról legyen szó, családi kapcsolatokról, hanem minden típusú viszonyról vagy kapcsolatról, de itt a reconciliation szerintem nem mond semmit. Köszönöm. Bauer asszony, majd Morán asszony. Ön is akkor ott folytatnám, ahol Linasson abba hagyta a Nőjogi Bizottságban voltam a vélemény előadója, és úgy tűnik, hogy a Reconciliation Family and Working Life az egyik kulcskérdése ennek az egész történetnek, ugyanis a női foglalkoztatottságot <clears throat> a 2020-as stratégia értelmében lehetetlen elérni, hogyha nem tesz a társadalomnak a különböző rétegei, különböző szervei komoly lépéseket, tehát a, a, a munkaadóktól kezdve a, a helyi önkormányzatokig, a, a kormányokig komoly lépéseket azon a területen, hogy a, a munka és a család közti, közti feszültséget, ami a, ami a nőket érinti. Tehát azok a, azok a kötelezettségek, amik e, ebből a két területből a nőket érintik, ha azok, az, azt nem tudjuk csökkenteni egy, megfelelő, megbzható háttér kialakításával, akkor lehetetlen megoldani a női foglalkoztatottság emelését olyan mértékben, mint ahogy, mint two thousand a twenty as stratégia föltételezi teljes joggal természetszerűleg én szeretném megköszönni Thomas Mann munkáját. Igaz, hogy azok a módostók amiket a véleményben megfogalmaztunk, nem kerültek bele a kompromisszumos javaslatokba, de viszont Thomas Mann javasolja őket átvenni, és ezt külön szeretném megköszönni, nagyra becsülve az együttműködést és az igyekezetét, hogy közös nevezőre jussunk. Köszönöm szépen. Euh, Madame Morin. Morin asszony, szeretném Bauer asszony által elmondottak alapján folytatni. Bizonyos módosításokat javasoltunk, kiegészítve Thomas Mann szövegét. Egyébként ez a szöveg nagyon is komplett. A szövegen túl a módosítások gyakran utál, utalnak arra, hogy összeegyeztetni a foglalkoztatást és a családi életet, ez egyébként a probléma lényege és az állampolgárok számára igen fontos problémait eh, Európában. Nos, voltak módosítások, amelyek azt mondták, hogy ne legyen fizetéscsökkentés akkor, amikor rugalmas munkaidőt tesznek lehetővé az érintettek számára azért, hogy a családi kötelezettségetnek is eleget tudjon tenni az illető. Most ezek az összegyűjtött módosítások egy kicsit módosítják a célunkat, mert mit akarunk mi? A karrierek egyenlőségét, természetesen a fizetések egyenlőségét is, de ami nagyon súlyos, és amit tapasztalunk, az az, hogy lépésről lépésre, ahogy valaki anyává lesz, majd különböző családi terhek hárulnak rá, akkor a fizetések nem egyenlőek egy bizonyos idő után, és jó lenne, hogyha Thomas Mann ezt a gondolatot valamelyik módosításba bele tudná venni. Például mire gondolok? A 178-as módosításba lehetne ezt belevenni, Omen Ritten asszony módosításába, vagy egy másik lehetséges módosításba, a 185-ösbe, annak is a 25-ös bekezdésébe, de ki kell tudnunk emelni a karrierek egyenlőségének problémáját, akkor, amikor a családi és a szakmai életet össze akarjuk egyeztetni. Tehát a karrier egyenlőségéről is van csak szó, nem csak a fizetés egyenlőségéről, és köszönjük Thomas a munkát. Nagyon szeretnénk, hogyha ezt a fogalmat bele lehetne venni a szövegbe. Csávnó úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tomásnak a munkát, amelyet végzett az idősödés, az öregedés mindig is probléma marad a társadalmunk számára a mi életünkben, még a legfiatalabbak számára is, akik -e mert ülésteremben vannak. Ezzel szembe kell nézni. Köszönöm szépen Tomásnak, hogy vezetése alatt sikerült elvégezni ezt a munkát az idősök egyenjogokat kérnek a társadalomban. És a társadalom el kell fogadja a valóságot. Nem szabad azonban üres ígéreteket tennünk. Az fontos a méltányos szociális rendszerben, hogy rendszer sikerér, hogy működő gazdaság legyen, és megreformáljuk a nyugdíjrendszert. A szociális ellátás nem támaszkodhat az intézményekre. Saját otthonukban kell támogatni az időseket. Együtt kell működjenek a családban is a nemzedékek. Azt szeretném mondani, összegezve, hogy az ECR fogja támogatni ezt a jelentést. Köszönöm szépen még egyszer Tamás Mannak a munkáját. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, de előbb szeretném elmondani, hogy itt van egy újságíró csoport, amely webdokot készít munkánkról. Azt javasolnám, a jelentéstevőnek a 120-as módosítóval kapcsolatban, amelyek kapcsolatban Elizabeth Lind asszony azt kérte, hogy fogadják el a módosítást, mint a kompromisszum kiegészítőjét, az N jelű módosító kiegészítőjét. Nos, az első részét vegyük figyelembe a betoldásnak, amely szerintem összeegyeztethető. Azaz, az EU ö, jogszabályainak figyelembevételével, és a második részt pedig ne vegyük figyelembe, az életkor alapján munkai általános megkülönböztetés, ez nem kellene vele. Nos, az előadó kap szót, hogy lezárjuk az erről folytatott vitát. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm szépen a támogatásukat is. Úgy gondolom, hogy együttesen egy nagyon érdekes jelentést tudtunk készíteni. Nem csak, hogy a fiatalokat, illetve az időseket külön kezeltük, hanem együttesen, és ezáltal egy új megközelítés jön létre. Nagyon jó lesz remélhetőleg a vita majd Strasbourgban, remélhetőleg nem olyan időpontban lesz, amikor senki nem fog figyelni. Krasztat kollega, köszönöm szépen a hozzá szólásodat. Mind a két módosítódat tudom támogatni. A lifelong learning helyett, hogyha a specialit bele szeretnéd tenni, rendben van, semmi probléma nincsen ezzel. A második esetben az 50, 55%-os minimumot illetően ezt ki kell még egészíteni. Természetesen mindannyian azt szeretnénk, hogy nagyobb legyen a foglalkoztatás. Meglátom majd, hogy hogyan lehet ezt még jobban megfogalmazni, és emiatt majd még beszélünk egymással. A részenkénti szavazás illetően a G kompromisszumnál úgy gondolom, hogy ezt nem tudunk mindent beletenni, amit szeretnénk, de összességében remélem, hogy sikerül majd sokat elérnünk a kompromisszámok kapcsán. A diszkrimináció kapcsán örülnék annak, hogyha más megfogalmazások, amelyeket már európai szinten megtaláltuk, örülnék, hogyha ezeket meg is valósítanák a tagállamok, és megmutatnák azt, hogy ezt valóban megértették. Valóban igazuk van abban, hogy idősek az, a kor miatt nem lehet diszkriminálni. Elfogadom azt is, hogy bizonyos dolgokat nem fogadnak el. Ez a lényeg a kompromisszumnak, van, amit nem fogadunk el, van, pedig elfogadunk. Úgy gondolom, hogy ezt a kompromisszumot, amit elfogadtunk, azt nem kellene visszavonni. Az N kompromisszum, amely a 120-asra alapoz, három napig gondolkodtam ezen, de ma is beszélhetünk még erről. A 175-ös esetében már Bauer eredét is utalt arra, hogy nagyon fontos az, hogy lehessen összeegyeztetni a család és a ö, munkát. Egyetértek tehát ezzel is Morán kollégának. Szeretném elmondani, hogy meg kell nézni, hogy a 176-os kapcsán mit lehet tenni, hiszen nagyon fontos a karrier esély, de ahogy mondtam, még egyszer benézem ezeket még majd. Milán, köszönöm szépen a tá- támogatásodat. Ami pedig a különböző szolgáltatásokat, szociális szolgáltatásokat illeti, te, mint korábbi orvos tudod pontosan, mit, mit kellene itt tenni. Ahogy mondtam, még egyszer meg fogom nézni majd a módosítókat, és mindenkivel kapcsolatba lépek. Köszönöm szépen az előadónak. Értem, hogy úgy látom, hogy a holnapi szavazás jó körülmények között zajlik majd a délelőtti ülés során. Most pedig következik a napirend ötödik pontja. Itt megadom a szót az előadónak, David Kazának, aki bemutatja a 40 módosítóról a véleményet, mert benyújtottak, valamint két kompromisszós módosító bemutatja, amelyet megfogalmazott. Erről holnap szavazunk elvben, ha minden rendben zajlik. Az a tény, hogy ma megvitatjuk a véleményet, nagyon sokat jelent Kesze úr, mert arról a napról van szó, amikor a ö, tanács, a, a bizottság nagyon fontos ö, javaslatokat fogalmaz meg ö, a ö, irányítással kapcsolatban, és amikor Brüsszelben ö, ö, tüntetés figyelmeztet a helyzetre. Fejó úr jelentését az október 4-i, 5-i ülésen fogadják el. Nos, Keze úr, öné a szó. Grazie, president. Köszönöm szépen, elnök asszony nem szeretek úgy beszélni, hogy újságírók legyenek itt a teremben, de azt hiszem, hogy nem tudjuk megváltoztatni a napi rendet ma. Mást pontot javasoltam, de nem kaptam lehetőséget, hogy az ügyrendi javaslatomat elmagyarázza, és ez elfogadhatatlan elnök asszony. Remélem, hogy ez nem fog újra megtörténni. Nem helyes, hogy nem hallgatják meg az ügyrendi javaslatainkat. Ma más napirendet terveztünk, és ezt nem is akartam, nem fogadható el. Sok módosító született ehhez a véleményhez, és a többségét üdvözlöm is. A többségük hozzáadott értéket jelent a jelentésemhez, és el is tudom fogadni. Kompromisszumot tudtunk Gruni úr, Kofráti és más módosítával kapcsolatban elfogadni. Figyelembe kell venni a társadalom biztosítás és nyugdíjrendszert nem csak fenntartható kell legyen a rendszer, hanem méltányos és biztonságos is az EU polgárok számára. Ami a hetedik bekezdést illeti, a ö, szankciókkal kapcsolatban. Nos, itt nagyobbak a kihívások. A tárgyalások eredménye az, hogy ki kell zárni a strukturális alapokat nem szabad csak az oktatásra, képzésre koncentrálni. Ezentúl a rendszer a demokratikus részvételt is lehetővé kell tegye a döntéshozatalban. Örülök ennek a kompromisszumnak, remélem, hogy a szakbizottság erős jelzést küld ezzel a témával a kapcsolatban. További módosítók is születtek, például a bérezési rendszerről, a pénzügyi szektorban, és amely kimondja, hogy nem kívánjuk, hogy túl nagy kockázat vállalható lehetjen egyáltalán. Megfelelő, szükség, megfelelő statisztika szükséges a foglalkoztatásról, és ezt minél be kell mutatni. Azt hiszem ez elég, nincs is több időnk, azért jobb is, hogyha itt befejezem, és köszönöm az árnyék jelentésevőknek a támogatást, és a kollégáknak is ebben a szabadság, és várom a megjegyzéseiket. Az a kapcsolatban, amit mondtam. Köszönöm. Euh, köszönöm szépen az előadónak. Van időnk arra, hogy meghallgassuk az összes érvét, de köszönöm már ezt az első prezentációt, előadást. Harcik asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak, aki rendkívüli munkát végzett, mert hogyha nincs alap dokumentumunk, ami értékes lenne és érdekes, akkor hiába adunk be, vagy nem is tudunk beadni módosításokat. Köszönöm a kollégáknak, az árnyékjelentéstevőknek az együttműködést. Elégedett vagyok a kettes kompromisszummal, amely a szociális dimenziót képviseli. Szerintem bizonyos elemeket ki kell emelni, olyan elemeket, amelyeket már Berez asszony elnökünk megemlített az együtt benyújtott módosítások esetében, amelyek arra vonatkoznak, hogy harcolunk a foglalkoztatásért, és jó koordinációra van szükség, a nemzeti szintre gondolok, és nem szabad elfelejteni a 2020-as stratégiát, amikor a foglalkoztatásról beszélünk. Az is fontos, hogy a Lisszaboni szerződés horizontális záradékait aktivizáljuk. És úgy kell úgy kell ezt a témát megközelíteni, vagyis ahogy ezt a kompromisszum megközelíti ezt a témát, ez optimistává tesz minket. A szociális kérdések esetében a cél az, hogy a kihatások minimálisak legyenek, a negatív kihatások, és minőségi munkahelyre van szükség, ezt kiemelem. Befejezésként szeretném elmondani, mit gondolok én a fini procedúráról. Úgy gondolom, hogy ilyen kényes esetekben, mint a mai helyzet, időnként szükség van arra, hogy a lényegnek adjunk prioritást, és nem pedig a mellékes eseményeknek. Köszönöm. Más kérelem, Helmer úr. Majd Krajcman úr. Helmer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt a Káza jelentésről van szó. Szeretném elmondani, hogy én is egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy ön meglehetősen drákói módon elnököl ezen a szülésen. Ami Kázá úr jelentését illeti, sok mindent el lehet erről mondani, de túl sok időt nem akarok igénybe venni, csak két-három módosításról szólnék. A négyes módosítás, amelyik azt mondja, hogy a az európai szociális modell a világméretű versenynek a lényege. De meg kell mondjam, hogy azt próbálom nézni, hogy valóban a szemüvegem a helyén van-e. Gondolja, hogy az európai szociális modell, ez egy nagy érték? Hogyha megnézzük, hogy a ha megnézzük a helyzetet, akkor a jóléti költségek emelkednek Európában, és közben az egyegységre való kivetített költség nem. Most ön szerint, hogyha az egy egységre jutó munka költsége emelkedik az EU-ba, akkor szerintem nem jó dolog, biztos önök is úgy gondolják. Már régen olvastam ilyesmit a parlamentben. Azután 22-es parla- módosítás, a bizottság magas szintű csoportja a szociális csalás ellen alakult csoport. Ez a szociális család, social fraud, ez valami európai szintű stázi munka, vagy foglalkoztatási stázi ügynökség, amit itt létre akarnak hozni. Ez bizony meglehetősen sokkoló javaslat bár tudom, hogy egyre több szervezet jön létre mindenki és minden ellenőrzésére. A 25-ös módosítás a legnyugtalanítóbb a bír politikák koordinációját biztosítani európai szinten. Hát ez a leg utolsó dolog, amit mi szeretnénk Európában, hogyha versenyképesek akarunk maradni akkor ez azt jelenti, hogy eh, nálunk is egyre alacsonyabbak lesznek a bérek, arra felé mozdulunk el az, az alacsony bérű országok felé, és eh, közben nem fogjuk akkor megengedni például más országok számára, hogy eh, a versenyképes előnyöket alkalmazzák, vagyis a kompetitív béreket. Itt nem is a foglalkoztatásról kell beszélni, hanem a munkahelyek elvesztéséről, vagyis a munkanélküliségről, mert itt mondhat rekordot magának az EU. Köszönöm, Krossman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Kazak kollégának szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. Nagyon jó javaslatot tett. Ez nagyon jó az Ekon szakbizottság számára is nagyon fontos az, hogy sikerüljön szigorú szankciókat elérni a stabilitás és növekedési paktum kapcsán, mert csak így lehet növekedést elérni, így lehet biztosítani a munkahelyeket, illetve újakat létrehozni. Mindenképpen orientálódni kell a tagállamok gazdasági adataihoz, a környezetvédelmi ad, feltételeket, illetve hasonlók, azok nem e, megfelelőek. A túlságosan eladósodott állam nem lesz képes majd szociális jutatásokat, illetve nyugdíjakat kifizetni, ezért fontos az, hogy eltekítsünk, elszakadjunk a nagy e, eladósodástól, és így elérjük, és hogy ne e, adósodjunk el a jövőben, mert új adósággal nem lehet megoldani a problémákat, ez zsákutcába vezet bennünket. A túladósodás csak növekszik, és egy emiatt az európai szociális modell fogja ezt megszenvedni. Ezért elutasítok minden olyan módosítást, amely úgy gondolja, hogy a költségvetés konszolidálása az negatívan hadna ki a szociális juttatásokra. Most már az amerikai is látják azt, hogy ez nem így van, és ezért nem szabad a konszolidációt elhalasztani, elszalasztani. A nevezett okokból a hetes bekezdéshez tartozó kompromisszumot nem, tudok, nem tudom támogatni, mert ez túlságosan sok kivételt tartalmaz. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani Káza úrnak, amiért készséges volt a kompromisszumok, illetve a módosítások tárgyalása során. Én is tiltakozom az miatt, hogy olyan javaslat legyen, hogy a béreket egész EU szinten harmonizáljuk. A szociális partnerek tárgyalnak a bérekről, ebbe az EU nem avatkozhat bele, mert minden más zsákutcához vezet. Harkin kollégám módosítását támogatom. Köszönöm szépen. Monsieur Doroza. Doroza úr, az utolsó hozzászóló. Van-e még más hozzászólási kérelem? Dorozza úr. Köszönöm. Úgy gondolom, a bizottság hatodik javaslatát adta ki a gazdasági kormányzat jegyében, és itt a parlamentnek együttdöntési szerepe lesz, és konzultálni fognak velünk, úgyhogy ez egy igen jelentős erőfeszítés. Egyébként ezt jeleztük a bizottságnak, a mi szakbizottságunkból legalábbis, hogy nem lehet tisztességes társadalmat építeni arra a gondolatra, hogy mindig csak deficit lesz, aztán kölcsönöket nyújtanak, de mesterséges kritériumok alapján. Én nem vagyok a deficitek konszolidálása ellen és a, az adósság csökkentés ellen, hanem szükség van arra, hogy figyelembe vegyük, az Európa az európai társadalomról szól, nem csak az európai gazdaságról. Éppen ezért a két eh, előző uzászóló érvei nem tükrözik a válság okának igazi mibelétét. Gazdaságról beszélnek, elméletileg azok, akik a deregulációt támogatták végig a parlamenti ittlétük alatt, közben ott vannak a sztrájkok, és most látjuk, hogy mennyire nyugtalanító, hogy néhány ország már a csőd szélén áll, nem a, miatt, a pénz miatt, amit ők elköltöttek, hanem azon pénz miatt, amit a bankok költöttek el, és itt tulajdonképpen el is lopták az európai emberek jövőjét. Úgyhogy az ilyen jellegű érvek nagyon is sajnálatosak. A lényeg az, hogy a az európai gazdaságnak figyelembe kell vennie az állampolgárok szükségleteit, a szociális szolgáltatások szükségességét. A mai bizottsági javaslatok nem veszik figyelembe a kiegyensúlyozott megközelítést, amire szükségünk van a deficitet 3%-kal kell 3%-kal kell csökkenteni, meg az adósságokat csökkenteni kell, de arra nem is gondolnak, hogy ennek milyen kihatása van az életszínvonalra, az oktatásra, a gyermekek gondozására, a nevelésére, stb. az egész folyamatban. Úgyhogy én igen élénk vitát várok arról, amit ma a bizottság javasolt, és jelezni fogom, hogy legalábbis az ESZ D csoport nevében ez a javaslat nem megfelelő. Gyorsan eh, át kell állni itt a parlamentben, és eh, a kompromisszumra el kell készülnünk. Elnök, így be is fejeztük a hozzászólásokat, most visszadom a szót a jelentéstevőnek, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, ahogy láthatja, sok volt a módosító, és szeretnék következ, következetesre jutni a kompromisszumokkal kapcsolatban, és Roger is beszéltem módosítókról, említette a 25-ös módosítást a bérpolitikák koordinációját illetően negatív jelet fog ide rakni, és sem értek ezzel egyet. Ami a négyes módosítást illeti Berez asszonytól, az európai szociális modell kifejezés egy kicsit ö, homályos itt. Szerintem nincsen európai szociális modell önmagában, de ez persze nem árt a véleménynek, úgyhogy pluszt fogok odarakni mellé. Mindenki ez ellen szavazhat, akinek ez nem tetszik. Összességében ez egy jó vélemény, minden módosítóval együtt, amit megkaptam, és örülök annak is, hogy a kompromisszumokat sikerült elérnünk az elmúlt néhány napban, és hát várom a holnapi jó kifejletet. Holnap meg fogjuk szavazni az ön véleményét, és reméljük, meglátjuk, hogy az EKON bizottsággal mire tudunk jutni. Így befejeztük ezt a napirendi pontot, és most a hatos pontra térnék át. Szívesen fogadjuk a tanulmány szerzőjét. A szociális védőháló gazdasági stabilizáló szerepe Kettős pont, a jelenlegi válság tanulságai. Nem tudom, hogy Hemmer úr talál-e választ a feltett kérdésre, de még az összes témára vissza fogunk térni. Köszönetet mondok az tanulmány szerzőnek Vennel Erhol, Tomás Juni, Martin Girard, Matthias Dolc, ők a szerzők, köszönjük a hozzájárulásukat a munkánkhoz, és Werner Eichholznak adom meg a szót, aki elébünk tárja a munkálatok eredményét. Az önni a szó. Okay, thank you very much. Uh, dear chairman, dear... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Sajnos Leoni úr nem tudott eljönni Brüsszelbe a sztrájk miatt, de minden esetre azért bemutatjuk a tanulmányunkat a Szociális Védőháló Gazdasági Stabilizáló szerepéről. Ez egy olyan tanulmány, amelyet az önök szabizottsága készítetett, és azt elemezzük, hogy mit lehet tudni a szociális védőhálóról, milyen intézkedéseket fogadtak el ennek tükrében a válságot övezően, a munkaerőpiacon, illetve a egész gazdaságban. A jelentésünk azzal kezd, hogy összefoglalja a tudnivalókat arról, hogy a, milyen a szociális védőhálózatosság és stabilizáció szerepe, megmutatjuk azt, hogy a szociális védelem sokkal fontosabb a gazdaság stabilizálása szempontjából, mint más fiskális politikák. A teljes jelentés megkülönböztet a külön, megkülönböztet a különböző kivételes eszközök köz, között figyelembe veszi a jövedelemadóztatást, és azt is megnézzük, hogy milyen kivételes eszközöket vezettek be ahhoz, hogy stabilizálhassák a gazdaságot, és azt is láthattuk, hogy ezen kivételes intézkedések kétharmadát úgy fogadták el, hogy azok a szociális kérdésekhez, adókérdésekhez kötöttek. Átfogóan néztük meg ezt, és lát, azt láttuk, hogy ezekkel próbálták a negatív hatását kivédeni a válságnak. Azt is megnéztük, hogy milyen hatása volt ennek a szélsőséges válság esetében. 2008 és 2000 kilenc között néztük meg ezeket az intézkedéseket. És azt láthattuk ebben az időszakban, hogy egyre átfogóbb intézkedések születtek, például az adócsökkentés kapcsán csökkentették a nem bérhez kötődő költségeket is. Ez volt a munkaerőpiacon, ennek megtalálják az áttekintését. Emellett az intézkedések mellett megnéztük azt is, hogy hogyan alakult a GDP az európai tagállamokban, illetve mi volt a foglalkoztatások, foglalkoztással is. Azt látjuk, hogy nagyon nagy hatása volt ennek, amikor figyelembe vesszük a különleges intézkedéseket, és megnézzük az ösztönző csomagot, akkor azt látjuk, hogy ennek hozzáadott értéke volt, és ez köszönhető annak, hogy az Európai Unió belső piacán nyitottak a gazdaságok, tehát ez sokkal hatékonyabbá teszi a politikákat, tehát nem csak meg nem úgy, mint hogyha egy elszigetelt szinten próbálták volna végrehajtani ezeket a, az intézkedéseket. Tehát ez plusz munkahelyeket teremtett a jelenlegi válság közepette, és egy nagyon fontos téma, amelyről beszéltünk még, az az volt, hogy mikor születtek meg az intézkedések, mikor hajtották ezeket végre. Ez egy olyan fejezet, amelyet majd Martin kollégám fog önöknek elmondani, neki ül mellettem. Köszönöm szépen! Figyelembe véve az időbeliségét a különleges intézkedésnek, azt, hogy időben érkeztek az ösztönző csomagok, ezek átmeneti jellegűek voltak, pontosan azért, hogy hogy sikerüljön szembenézni a válsággal. Most nézzük a időbeliségét ennek az intézkedésnek. Ez mindig problematikus, mert mindig van egyfajta eltérés a között, hogy mikor kezdik meg az adott politikát, és hogy milyen a a, ez eredménye, mikor jelentkezik ezen politikák eredménye. Megvizsgáltuk azt is, hogy ez az eltérés problémás volt a e, fellendülés szempontjából számos európai ország számára, azonban az eredmények most már pozitívak, az európai e, különleges intézkedéseket e, bevezették, és láthatjuk azt is, hogy milyen volt tehát az eltérés a végrehajtás esetében. Ez az eltérés eléggé kicsi volt a válság időtartalmát figyelembe véve. Tehát, ami az időbeleséget illeti, tényleg időben elkezdtek az intézkedések, és ezek átmeneti jellegűek voltak. A legtöbb intézkedés megszabott időtartamra szólt megfelelő költségvetése, de ezek meg is szűntek, ez a válság elmúlt. A táblázatban láthatják különböző felosztásokat, és ebben láthatják azt is, hogy milyen különböző években milyen intézkedések születtek, és milyeneket hajtottak végre. Ezek azt is mutatják, hogy a legtöbb intézkedés 2009 során született meg, és 2010-ben vezették ezeket ténylegesen be. Ha megnézzük a végrehajtását az intézkedéseknek, illetve a ezen különleges intézkedések bevezet, megszüntetését, például Belgiumban, Hollandiában, akkor azt láthatjuk, hogy a lassankénti megszüntetése ezeknek az intézkedéseknek már korábban be volt tervezőre, nem annyira fixen, mint hogy azt gondolnánk. Számos intézkedést meghosszabbítottak mindkét országban, de más országokban is. Tehát ez annak köszönhető, hogy még mindig tart a válság, de voltak más problémák is, mint például a politikai kontextus, ez is nagyon számít, akkor, amikor különleges intézkedésekről beszélünk, tehát ezt is figyelembe kell venni. Összességében tehát időben érkezett az ösztönzés, ez a stimulus, de a lassankénti megszüntetése az intézkedéseknek még mindig tart, tehát végleges következtetést ezt övezően nem lehet meghozni. Az USA-EU közötti összehasonlítást pedig majd kollégám fogja elmondani önöknek. Thank you, Martin. Köszönöm szépen, Martin. Folytatom az automatikus stabilizációval és ö, szemben a diszkrecionális politikával itt nem az időszerűségről van szó. Automatikus stabilizátorok vannak, el lehet képzelni, hogy ez automatikusan működik, és különböző csatornákon. Egyrészt a az adó rendszerre kell gondolni, másrészt pedig a munkanélküli segélyre, amely automatikus, amikor szükséges a, ö, nemrég a ö, kutatás ö, arra ö, ment ki, hogy ö, mennyi az automatikus a stabilizáció az USA-ban és az EU-ban. Két fajta sokra koncentráltunk. Egy bevételi sokra, 5%-os növekedés, és modelláltunk egy munkanélküliségi sokkot is amikor az 5%-kal nő. Nos, milyen metódust használtunk? A ö, ö, olyan ö, modelleket, ö, amelyeknek az eszközei lehetővé ö, teszik a változások megfigyelését. Így ö, képesek ö, vagyunk ö, ki megfigyelni, hogy hogyan stabilizálódik a bevétel. Most az eredményre térnék rá, össze hasonlítom először a bal oldalt a bevételi sakat. Itt arányosan egy 38%-os stabilizáció van EU-ban és 32 az USA-ban. Ez a koeficiens azt mutatja, hogy a soknak mekkora részét abszorbálja, fogyasztja, tudja feldolgozni a rendszer. Tehát 6 a különbség, ez nagyon alacsony, megdöbbentően alacsony, mert általában az adó progresszivitása sokkal nagyobb a Európában, mint az usa -ban. Tehát az eredmények egy kicsit módosítják a képet. Most pedig a munkanélküliség is soknál. Azt találjuk, hogy az USA-EU közti különbség nagy, nagy mértékben nő. 47 százalék az EU-ban, és 34 százalék a hatás az USA-ban. A munkanélküli nagy szerepet játszik a bevétel stabilizás stabilizálásában. Itt óriásokra a különbség a két régió között. Azt látjuk, hogy az automatikus stabilizáció nagy különbséget mutat az európai országok között nagy a heterogeneitás. Az automatikus stabilizálók egy Dél- és Kelet-Európában alacsony hatásúak. Ez azt jelenti, hogy az alacsony bevételű háztartások a bevételi sokra érzékenyebbek. Az ellentétét találjuk Észak- és Nyugat-Európában ö, politikai következményei is vannak a munkánknak. Azt látjuk, hogy a munkanélküli segély igen fontos, és magyarázza a különbséget az USA és az EU között, és a stabilizátorok elég heterogének Európában. Releváns kérdés merül fel az automatikus stabilizáció kapcsolatban. A közgazdászok azt mondják, hogy az adók nak is van egy meglehetősen erős és nem ösztönző hatásuk. Folytatom a fiskális megkötésekkel. Egyes országoknál költségvetési megkötések vannak a válság miatt a diszkrecionális intézkedésekben. Negatív kapcsolatot találunk az adóság és a költségvetési szint között a válság előtt Ez azt mutatja, hogy egyes országoknál nagy a megkötöttség, és a gazdasági válság alatt a az adóság szint ö, drámaian nőtt, arra következt, következtethetünk, hogy az utóbbi ö, évek megoldása nem ismételhető meg egy ö, közel, a közeljövőben. Ezt mutatja a következő kép is, 2015-ös kivetítést tartalmaz. Sok országnál a tervezett deficit 5% körül van, és az eladósás 200%, 200% körül. Köszönöm szépen, Matthias. Nekünk elemezni azt kellett, hogy a különböző munkanélküli támogatásoknak milyen a hatású a különböző társadalmi csoportokban. Nos, először összehasonlítottuk a munkanélküliségéhez való hozzájutást különböző szerződések, illetve különböző munkaviszony történetek esetén. Azt látjuk, hogy a munkanélküliség munkanélküli támogatás sokkal exkluzívabb, kizáróbb jellegű, mint a szociális támogatás. Ezért nem tudja teljesen betölteni a szociális támogatás szerepét. Azt is látjuk, hogy azok, akik leginkább kivannak téve a munkanélküliség veszélynek, azok, akik a legkevesebb védelemben részesülnek az európai tagállamokban. Ezt tovább elemeztük, megpróbáltuk megmutatni az európai munkaerő piac helyzetét elemezve azt néztük, hogy a, a, milyen biztosítás köthető a munkaerőpiacon lévők számára. Dél-Európában kis más a helyzet, mint az EU többi területén, az derült ki. nagyon pozitív politikai intézkedést fogadtak el a távú munkaprogramját ennek pozitív hatása látható. Természetesen megvannak a maga korlátai a munkaviszony hosszától függően. Nos, rátérnék a következtetésre és a politikai ajánlásokra. Először is kimutattuk, hogy a diszkrecionális intézkedések stabilizálhatják a gazdaságot a különböző tagállamokban és azt is láttuk, hogy ennek mi, ezért milyen árat kell fizetni. A stabilizáció mindesetre nem szimmetrikus, másként hat azokra, akiknek a szerződés le határozott vagy határozatlan idejű. Ez a kérdés, hogy mennyire integráltak a szociális rendszerbe. Az automatikus stabilizátorok hozzá segítenek ahhoz, hogy egyetemesebb legyen a támogatás. Azt hiszem, hogy nagyon fontos téma, különösen egyes tagállamok számára. További eredmény az, hogy az automatikus stabilizátor pozitívum, de meg kell fizetni az árát. Ezért óvatosan kell megtervezni, figyelembe kell venni a költségvetési hatását, illetve azt, hogy nem ösztönző. máshol kell az ösztönzést behozni, például a szerkezetváltás során. Van egy olyan téma, amelyet még meg kell említeni, a diszkrecionális intézkedések egyes területeken jól működnek, másokon nem. Másrészt meg kell találni az időkeret, az ideális időkeretet. Nem szabad túl sokáig használni, mert az a költségvetésre túlságosan kihat. Ami az európai szintet illeti, és az európai parlamentet, azt ö, látjuk, hogy az európai szintnek megvan a maga szerepe abban, hogy az európai Unió tagállamaiban áttekinti a szociális támogatást, illetve a munkaerőpiacot. Másrészt nem kevésbé fontos az automatikus stabilizátorok megfelelő rendszerét felállítani esetleges válság esetére a diszkrecionális intézkedések önmagukban nem elégségesek. A globális megoldás a növekedés, minden esetre koordinált csomagot kell jelentsenek a diszkrecionális intézkedések, nem szóval izolált intézkedésekre bízni ezt a feladatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon átfogó prezentációt, akkor következik a vita. Morán asszony. Madame la Présidente, vous venez de dire que la Elnök asszony, ön azt mondta, hogy a prezentáció nagyon komplett volt, átfogó volt, de én csalódott vagyok, ami ezt az előadást illeti. Először is a tolmácsokra gondolok, akiknek galoppírozniuk kellett. A rendkívül gyors és tömör hozzászólások után futniuk kellett, hogy tartsák a sebességet, azután itt van ez az anyag, amit kaptunk. Látom, hogy különböző táblázatokra alapszik ez a hozzászólás. Ezek olvashatatlanok, mert fekete-fehéren lettek kinyomtatva. Hogyha színes, akkor biztos, hogy jól látható és érthető, de így fekete-fehérben nem. Én próbáltam, kapaszkodtam, de nem tudtam elolvasni ezeket a táblázatokat. Vannak referenciák országonként és sorokra, de nem látjuk az országot, nem látjuk a sort, azután az ország neve nem szerepel a soron. El kell mondjam, hogy én csalódtam. És azt is el kell mondjam, hogy ezzel megzavarták az egész előadást. Morán asszony, elnézést, hogy közbeszorom. már befejezem, befejezem, mondja hozzászóló. Nagyon diszkrét voltam, meg kell mondjam, próbáltam, itt nézegettem körbe, hogy ki van ez vetítve, de hát nem, nem vetítették ki, úgyhogy nem tudtam követni az előadást. Remélem, hogy a kollégáimnak ez sikerül, de én nekem sajnos nem. A szövegbe kapaszkodtam, meg a politikai ajánlásokba, amelyeket megfogalmaztak. Őszintén szólva, ami a stabilizációról elhangzott, az aszimetriáról, az időleges és az állandó alkalmazottakról, hát megmondom őszintén, hogy nem láttam olyan dolgot, ami forradalmasítaná az előző tanulmányokat, vagy amelyek végül is felgyorsíthatnák a mi reagálásunkat. Az, hogy a válság a szociális változásokat felgyorsította, hát ezt tudjuk mindannyian, de van egy kérdésem a partnerekhez mit javasolnak? Azt javasolják, hogy a tagállamok fel kell, hogy gyorsítsák a szociális védelmet, de bizonyos dolgokat meg kell szüntetni, a szociális védelemnek vannak hatásai. Igen, ezzel egyetértek. De hogyan lehet effektíve szociális védelmet megszüntetni olyan országokban, ahol az a szokás, hogy inkább akkumulálják ezeket a védelmi intézkedéseket, egymásra építik. Úgyhogy ezt hogyan lehet megtenni, ezt nem tudjuk, mert erre nem is kaptunk választ. Elnök, köszönöm. Pontosítani szeretnék. A tanulmány a tanulmány szerzői nem felelősek a fekete-fehér nyomtatásért, hanem a parlamenti felszereltség hibája, mert még nincs színes nyomtató, ami a többi megjegyzését illeti. Hát biztos meg fogja kapni majd a színes változatot elektronikus alapon, vagy pedig, mint Linnasszonynak lesz eh, egyszer színes eh, nyomtatója. Van-e még más hozzászólási kérelem? Bien. Pas Nincs más hozzászólás? Kikapcsolódott az elnök az, hogy mikrofonja, úgyhogy nem lehet hallani semmit. Ja, igen, azt hittem, hogy be van kapcsolva a mikrofonom, mondja a hozzászóló. Kenny asszony szólt arról, hogy mennyire nehéz az embereket elmozdítani a jóléti szolgáltatásokból, kiemelni, kimozdítani, és arra rávenni, hogy dolgozzanak, figyelembe véve a válságot. A jólét megszünteti a különböző szegénységi csapdákat, a legtöbb rendszer a jövedelemre épül, az emberek az emberek munkát vállalnak, még alacsony bér mellett is, és így aztán sok jóléti szolgáltatást elveszítenek. Úgyhogy ez egy dilemma, melyiket válasszák. Az a kérdés, hogy hogy lehet ezt a csapdát elkerülni, vagy hogy lehet biztosítani azt, hogy tisztességes, méltó munkát és munkakörülményeket teremtsünk. Ez a kérdés, már az előbb is beszéltünk arról, hogy koordinációra van szükség a fizetések, bérek között. Ez itt ismét felmerül, mert az, hogy most végül is egy szintre hozzuk a béreket, ez önmagát pusztítja el majd hosszú távon, úgyhogy ezt a gondolatot kiegyensúlyozottan kell megközelíteni a szociális védelem a munkában, és az emberek kimozdítása abból, hogy ne a szociális juttatásokat vegyék igénybe, hanem inkább munkát keressenek. Úgyhogy ez ismét kiemelt a kérdést. Fig- Figöredő asszony. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Később jöttem, azért, mert láttam, hogy milyen demonstráció van kint, részt vettem ezen a nagy tüntetésen, azon politika ellen, amely a munkavállalókat, illetve a népességet meg akarja fosztani a szociális jogoktól. Nálunk is van a munkanélkülési segély, amely segíti a munkanélkülieket. Ezt is rövidítették időben. Minden munkanélküli 40%-a semmilyen fajta támogatást nem kap most már nálunk. ...198 euró a minimum bér Portugáliában, hát próbáljanak meg megélni 198 euróból egy hónapban, ebből kellene mindent fizetni, a, az élelmet, a lakhatást, a, a tömegközlekedést, a ruházkodást, a gyógyszereket, vagy akár a gyerekek iskoláztatását. Tehát mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szegénység ijesztő mértékben növekszik. Azt kérdezem, hogy hol van akkor a szociális Európa? Milyen helyzet a szociális kohézióval? Hogyan lehet olyan intézkedéseket hozni, amelyek annyira szigorúak, hogy azok az országok, ahol szociális problémák vannak, például nálunk is, itt ezek az időszerések miatt a szegénység csak növekszik, pedig pont most van az európai éve szegénység ellen. Tehát ez a nagy kérdés, amit mindenképpen fel kell tennünk. Természetesen szükségünk van a munkahelyekre, ez abszolút fontos, de hogyha nincsenek munkahelyek, akkor mi történik az emberekkel? Magukra hagyjuk őket? az extrém szegénységben? Láthatjuk, hogy pontosan a szegénység elleni évben nő a szegénység Európában. És hogyha a minimumbér a szegénységi határ alatt van, akkor azt szeretném tudni, hogy mit gondolnak erről a szakértők. Van-e más hozzászólási kérelem? Úgy látom, hogy nincs, így megkérem a meghívottainkat, hogy a két kérdésre válaszoljanak. Nem tudom, hogy önök közül ki szeretne hozzászólni a három vendég közül. Én elkezdem, és aztán a kollégáknak átadom a szót. Volt egy kis félreértés, nem csak a nyomtatásról, hanem a szociális védelemhez való hozzáállásunkról. Nem vagyunk ellene, nem akarjuk csökkenteni, ezt hirdetjük, de az egyik fő konklúzió az, hogy a szociális védelem nem csak szociálpolitikai célként érdekes, hanem gazdasági szempontból is, hiszen stabilizálni tudja a gazdaságot, a munkaerőpiacot, és vannak a válság idején előnyei ami a különböző szociális utatásokhoz való hozzáférést illeti, sok európai országnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Minimál jövedelem, támogatási rendszereket kellene talán kidolgozni, ez néhány országban hiányzik, a másik pedig a munkanélküli segély helyett talán munkanélküli biztosítást kellene bevezetni. Ez meglehetősen nehéz a fiatalok vagy a nők számára, akik a munkaerőpiacon meg akarnak jel- jelenni, vagy pedig újak. Az európai tagállamnak, tagállamoknak ezt át kell gondolnia. Ez időszerű intézkedés lenne a jövőbeli instabilitások ra felkészülve ilyenekre számítani lehet a következő években. Úgyhogy sürgős, sürgető kérdés ez. Csak egyet tudok érteni azzal, amit Portugália elmondott saját szemszögéből. Kell, hogy legyen valamilyen megfelelő jövedelem támogató rendszer, ami védelmet nyújt a szegénység ellen, de ugyanakkor tudni kell, azt is, hogy milyen fékező ereje van a szociális védelmi rendszereknek, hiszen ezt kombinálni kell az aktív munkaerőpiaci politikával azért, hogy vissza irányítsa, jutassa az embereket a munkaerőpiacra minél hamarabb. Ott van a képzés is, ez igen fontos, hiszen nehéz idők ben a gazdasági változások felgyorsulnak. Például ez vonatkozik a különböző munkatípusokra a válság esetén. A másik pedig a szegénységi csapda elkerülése, erről beszéltem. Mind, a fizetett munkahely mindig legyen vonzóbb, mint a munkanélküli segély, mert aztán ez hosszú távon a szegénységet jelenti, és nagy terhet ró az államra. A kollégáim nem kívánnak hozzáfűzni. Este asszony. Meghallgattam a válaszokat, és mégiscsak szeretnék feltenni egy kérdést. Megnézték-e a portugál helyzetet kifejezetten? Ez lenne a kérdésem mert az válaszából azt tűnik ki, hogy igazából nem tudják, hogy mi történik Portugáliában, nem tudják, hogy a kormány milyen intézkedéseket fogadott el a krízis kapcsán. Ha valakinek minimum bevétele van, minimum bére van, minimum bevétele van valakinek, akkor lehet, hogy valaki hosszú távon munkanélküli segélyből él, és vannak még plusz intézkedések, amelyeket a kormány jóvá hagyott. De a stabilitási paktumot is módosították annak érdekében, hogy megfeleljenek a deficit kötelezettségnek, és azok a tagállamok, amelyek ennek meg akarnak felelni, azoknak szociális jutatások kapcsán kell csökkenteniük. Tehát a kérdésem a következő, megnézték-e önök specifikusan a portugál helyzetet? Nos, akkor kérem a szakértőket, hogy a ö, véleményüket mondják el a portugál helyzetről. Azt hiszem nem kell hosszú válasz ehhez. Um, all measures that have been adopted. Az európai tagállamokban tudjuk, hogy milyen helyzet van, ismerjük a minimális bevételt Portugáliában, azonban szerintem ez egy teljesen másik téma, ugyanis ebben az országban nagyon magas a deficit, a munkanélküliség. Természetesen tudjuk, hogy mi a helyzet Portugáliában, de hát ön jobban tudja, mint mi. Nos, rendben, akkor azt hiszem, hogy a napi rendi pontot itt lezárhatjuk. A képviselők papíron meg fogják kapni ezt a tanulmányt nem sokára, talán a hónap végére? amint véglegesítették, és akkor a munkát itt abba is hagyjuk, és átmegyünk a hídon, a Libé szakbizottságülés termébe. Holnap délelőtt találkozunk, kilenckor ilyen formációban. Köszönöm a részvételüket.